Certo, bene. Cari colleghi. Kedves kollégák, kezdjük meg a szavazást. Della crisi. A pénzügyi válság hatása az uniós tagállamok védelmi ágazatára. Az előadó Lizek kolléga, egyes kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodik elfogadva 15-ös módosító indítvány mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 16-os, 17-es egyforma mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Kettes kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 24-25-ös egyforma mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 29-es mellette elnézést, 26-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodik, nem egyértelmű, úgyhogy a 27-esről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 18-10 az arány. Marro mellette szavazott, úgyhogy 19-10-re szemben elfogadtuk. 28-as mellette. Akkor 29-es következik mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. Hármas kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 39-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 40-es, 41-es egyforma mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 42-es mellette 40-es, 41-es, megnyitom a szavazást. non so. Chiusa votazione. Lezárom a szavazást. 25-tel szemben elutasítva. 42-es mellette ellene tartózkodik. Nem emelik a kezüket. 42-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 43-as mellette nem 43-as okafogyott, 5-ös kompromisszumos módosító indítvány mellette, ellene tartózkodik, elfogadva, 51-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 52-es, nem, 51-es elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 20-17-tel szemben elutasítva, 52-es mellette ellene tartaszkodik, elfogadva. 6-os kompromisszumos módosító mellette ellene tartaszkodik, elfogadva. 59-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 61-es mellette ellene, tartózkodik, elutasítva, 62-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, 63-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, 64 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva, 65-ös mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, 66-os mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 67-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 68-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 71-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 72-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Hetes kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 82-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Bene, riprendiamo, c'è stato un errore, eh, 73 in due parti. Prima parte, voti favorevoli, voti contrari, astenuti, respinto. Seconda parte, voti favorevoli. Második rész mellette, ellene, tartaszkodik elfogadva. 74-es mellette, ellene, tartaszkodik elutasítva. 75-ös mellette, ellene, tartaszkodik elfogadva. 83-as mellette, ellene tartaszkodik elfogadva, Nyolcas kompromisszos módosító mellette ellene tartaszkodik elfogadva, 90-es mellette ellene tartaszkodik elutasítva, 91-es mellette ellene tartaszkodik elutasítva, 93-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 94-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 96-os mellette ellene nem egyértelmű. Elektronikusan szavazunk a 96-osról. Megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Elutasítva kettő különbséggel. 22-20, illetve 23 lenne Mauro a képviselővel. 97-es mellette ellene tartozkodik elutasítva. 98-as mellette ellene tartozkodik elutasítva. 99-es me- mellette ellene tartozkodik elfogadva. Százas mellette ellene tartózkodik elutasítva. Kettes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. 101-es mellette ellene tartózkodik. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de nem egyértelmű. Megnyitom az elektronikus szavazást a 101-esről. Lezárom az elektronikus szavazást. 23-20, elutasítva, ugye 24 Mauro képviselővel együtt, 9-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik elfogadva, 107-es mellette, ellene tartózkodik elfogadva, 108-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 110-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 111-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 112-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 113 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 114 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 115 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 116 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 117-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 119-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 10-es kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 11-es kompromisszós mellette ellene tartózkodik elfogadva, 131 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 132 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 133 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 134 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 135 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 136 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 15-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 138-as Eccolo qua, sì, 138, non lo trovavo. Voti favorevoli voti Mellette, ellene, tartaszkodik elutasítva. 18-as kompromisszumos, mellette, ellene, tartaszkodik elfogadva. ittre 12-es, mellette, ellene, tartaszkodik elfogadva. 139 mellette, ellene, tartaszkodik elutasítva. 150-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadva, 151 mellette okafagyott, 152 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 153 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 154 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 155. Ellenőrizzük? Nem. Szá- igen. 154. Megnyitom az elektronikus szavazást. Chiusa votazione elettronica. Lezárom az elektronikus szavazást. 23-21 elutasítva. 155 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 14-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 161 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 162 mellette, ellene tartózkodik, nem egyértelmű. 162, megnyitom a szavazást. 162. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 23-21, elutasítva. 163 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 164 mellette ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk. 165-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva. 166 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 167 mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 168 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. ittre 3-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 16-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 12-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik elfogadva. 176-os mellette ellene tartózkodik, szerintem elutasítottuk. 177 mellette ellene tartózkodik elfogadva. 178 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 182 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 13-as kompromisszumos részenként első rész. Jó, 182-es elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 26-19 respinto. 26-19. Első rész tehát mellette, ellene, tartozkodik elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 186 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 187 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 189 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 17-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik elfogadva. 191, 192, mert egyformák mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 184, 194 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 195 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 196 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 197 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 198 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 199 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 200, 201, 202-es egyforma mellette ellene tartózkodik elutasítva, 204-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 205 26 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 207-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 208 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 209 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 210-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 211 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 214 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 1-es szóbeli módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 2-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hármas, mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. Négyes, mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. Ötös, mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. Hatos, mellette, ellene, tartózkodik Elutasítva. Lózin képviselő szót kér a végső szavazás előtt. a szó. Ja, vielen Dank, dass ich... Köszönöm szépen, hogy megkapom a szót, csak röviden arra szeretnék utalni, hogy a mi frakciónk számára annyi nézeletérés van, hogy egy kisebbségi kérvényt fogunk benyújtani. Va bene, prendiamo a... Rendben, tudomásul veszük ezt a bejelentést. Végső elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. chiudiamo la votazione. Lezárom a szavazást, bár ketten nem szavaztak. Lezárom a szavazást. 46-tal szemben elfogadva. Gratulálok az előadónak. Honorevole Lizek, prego. Lizek képviselő, tessék. Grazie, Presidente. Uh, I only would like to... Én csak uh, köszönetet szeretnék mondani minden tisztelt uh, Szede és Affed bizottságbeli kollégának, kiváltképpen az árnyék előadóknak. Köszönöm szépen a munkájukat, még egyszer nagyon szépen köszönöm. Grazie della Köszönöm ezt az udvarias megjegyzést. Két percet várunk, amíg megérkezik a lengyel külügyminiszter Szikorszki úr, aki érkező félben van. Dear colleague, please sit down. Kedves kollégák, foglaljanak helyet. Cominciamo. Foglaljanak helyet, megkezdjük uh, a témát. Szeretném üdvözölni Radoslav Sikorski külügyminiszter urat. Első alkalom, hogy uh, megjelenik az AFET szakbizottság előtt. Miniszter úr, azért jött hozzánk, úgy gondolom, hogy az Európai Unió bővítéséről, bővítési politikájáról és a lengyel elnökség prioritásáról számoljon be. Tudjuk, hogy a prioritások között van egy olyan, amiről nemrég vitát folytatunk, egy európai demokráciai alap alakítása. A főképviselő megbízása alapján úgy gondolom, hogy be fog számolni a külügyi tanácsülésről, november 14-i ülésről, ahol több téma merült föl. Afganisztán, déli szomszédsági politika, afrikai témák, Irán. Tudom, hogy nagyon sűrű a napja, nem akarom elvenni az időt öntől és a vitától ha lehet, kérem, hogy 15 percben tartsa meg a bevezetését, hogy utána tényleges párbeszédet tudjunk folytatni. Köszönöm szépen, öné a szó. Mr. President, honorable members. Elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy örömmel tettem eleget ennek a meghívásnak februárban, és nagyon örülök annak, hogy most is találkozunk, Ja, a lengyel elnökségnek még egy hónapja van vissza. Igen, kemény. Változások várhatóak. Nos, ami a problémák megoldását illeti, több Európa oldja meg a problémákat, mi úgy látjuk. Mi úgy gondoljuk, hogy már hozzájárultunk ehhez. Például azzal, hogy lezártuk a hatos csomagról szóló tárgyalás sorozatot. Az októberi Európai Tanács és az Eurózóna csúcs találkozóján a gazdaságirányítás felé tettünk lépéseket. Ez azt jelenti, hogy megnöveljük a pénzügyi, az európai pénzügyi facilitási létesítmény mandátumát, és hogy a banki ágazatot tőki, újra tőkésítjük. Hitelesebbé kell tennünk az Európai Uniót, versenyképesebbé, erősebbé, Azért, mert egyik oldala az, hogy megerősítjük az eurózónát. A másik úgy gondoljuk az, hogy bővítjük közösségünket. Ambiciózusabb szomszédsági politikát kell kidolgozni, ideértve a keleti szomszédságot, illetve az európai demokrácia alapot, illetve az energiaközösséget. Ezekről fogok majd szólni. Néhány az elmúlt hetekben arról beszéltek, hogy a jelenlegi válságunk oka éppen az Európai Unió bővítése. Őszintén mondom, ezzel egyáltalán nem értek egyet ezzel a megállapítással. 12 új tagállam felvétele 2004 óta úgy gondolom hozzájárult ahhoz, hogy mindenki a régi tagállamokban is előnyöket élvezzen ebből. Tehát virágzásnak indult ez az új közösség. Úgy gondoljuk, hogy a kereskedelmi forgalom Nyugat-Európa és az új tagállamok között háromszorosára nőtt ez a forgalom. És legalább fél százalékos GDP növekedést gerjesztett a régi tagállamokban. Lehetne ellenkezőleg is érezni, mondhatnánk azt, hogy a piac bővítése Nyugat-Európa számára úgymond elodázta a válság pillanatát, illetve annak a gondolatnak az elodázás vezetett, hogy valóban szükség van a jóléti államra. Mi úgy gondoljuk, hogy a bővítés működik. Örülök annak, hogy az Európai Parlament a bővítést, a szomszédsági politikát kiemelten kezeli továbbra is. A lengyel elnökségnek sikerült véglegesíteni a Horvátországgal kötött társulási megállapodás szövegét, és remélem, hogy a parlament is hagyja ennek aláírását. Horvátország a Nyugat-Balkán térség országainak példát fog mutatni, abból indulunk ki persze, hogy megfelelnek az összes feltételnek. A legutóbbi októberi kormányközi konferencián két fejezetet zártunk le Izlanddal. Szeretnénk ezt a lendületet fenntartani. Törökországgal is folytatjuk a tárgyalásokat. Azon, amit tudják, Ankarának meg kell felelni az Európai Bizottság által előírt kritériumoknak. Azok, akik még nem csatlakozhatnak az Európai Unióhoz, nekik az európai szomszédsági politika tár fel lehetőséget, ideértve a keleti szomszédságot is. A Varsói keleti partnerségi csúcs találkozó nagyon pozitív eredményekkel zárult, tehát elősegítjük a társulási tárgyalásokat, amelyeket el fogunk indítani, és nagyon fontos a vízumkényszer feloldása. Októberben Jocsenko arról beszélt, hogy milyen felemények vannak Ukrajnában. Reméljük, hogy nem rosszabbodik a demokrácia helyzete. Reméljük, hogy kiebben sikerül megőrizni a hideg vérüket az érintett politikusoknak. Úgy gondoljuk, hogy meggyőzően tudunk fellépni Ukrajnával szemben az európai szomszédsági politikával kapcsolatban. Grúziával és Moldáviával kereskedelmi megállapodásokat fogunk kötni. Grúzia és Moldávia a vízum területén is igen előre haladott állapotban vannak. Úgy gondoljuk, hogy őket meg kell ezért eh, jutalmaznunk. Nagyon fontos a jogállamiság megerősítése, a korrupció megszüntetése. Nagyon fontos ez a keleti partnerségi politikában. A keleti partnerségi Valsói Közigazgatási Akadémia ebben nyújt majd segítséget. Ha megengedik, megemlítem egyik legproblémásabb szomszédunkat, Fehér Oroszországot. December 19-én tavaly sajnálatos módon kiderült, választóvonal alakult ki, hát Lukasenko elnök úr megígérte, hogy demokratikus választásokat fognak megtartani. De mint tudjuk, az az éjszaka az egy szakadékot alakított ki a hatalma gyakorló csoport, illetve a civil társadalom között. De a civil társadalom száját nem fogják örökre befogni. Vannak szankciók a kezünkben, de kell legyenek olyan eszközök is, amelyek bátorítják, arra ösztönzik Minsket, hogy változtasson viselkedésén. Ezért hiszünk abban, hogy összeállítunk egy csomagot, amely jövőbeli demokratikus Fehér Oroszország létrehozását segíti elő. Amikor valóban kiderül, hogy Fehér Oroszország visszafordíthatatlanul rálépett a demokrácia útjára, ekkor ez nagyon fontos lépés lenne. Reformok, európai technikai és pénzügyi támogatási eszközöket kell kidolgozni, amelyek ösztönzik, bátorítják Fehér Oroszországot, és segítik a civil társadalmat. Én azt gondolom, hogy önöknek nagyon fontos szerepük van egy ilyen kínálat kialakításában. Ugyanakkor szeretnénk Oroszországot is segíteni, hogy európai váljon. És ha Oroszország érdeklődést tanúsít az EU iránt, akkor ebben is segítsük, hogy érdeklődését kifejleszhesse a főképviselővel együttműködve mi támogatjuk Lady Ashton. Van egy német orosz kezdeményezés, amely elősegíti az oroszországi kapcsolatokat, ezt a legutóbbi külügyi tanácson beszéltük meg. Oroszország alappartnerség felelősségen, konstruktív kötelezettségvállaláson alapulhatna. Oroszország csatlakozása a WTO-hoz, ez egy pozitív lépés. Örülünk annak, hogy Oroszország és Grúzia legyőzte az akadályokat. A Kaliningrádi járással való együttműködésünk remélem meghozza eredményét, mind az EU, mind Oroszország számára. Nagyon fontos az emberek kapcsolatait ápolni, elősegíteni, a Schengeni sztenderdeket megvalósítani. Nagyon jó próba lesz majd a kapcsolatunkban. Éppen ezért Lengyelország azt javasolta, hogy az 1931 ben 2006-os rendeletet módosítsuk a helyi határokon áttörténő közlekedése kapcsolatban. A Kaliningrádi enklávé vagy járás kivételt képez. A legtöbb EU tagállam támogatja a rendelet módosítását. Nagyra értékeljük a parlament támogatását is ebben. Reméljük, hogy az Európai Parlamenti szavazás, majd a tanácsi szavazás lezárja az erről a jogi aktusról szóló vitát. Remélem, hogy a lengyel elnökség végére elérjük ezt, és alá tudjuk írni az Oroszországi Egyezményt a helyi ö, <clears throat> határon átnyúló, határon át történő közlekedést illetően. Ne feledkezzünk el arról, hogy mi történt Észak-Afrikában. Kiváltképpen az elmúlt években a Tahrir téren. A partnerség a demokráciáért, a megreformált európai szomszédsági politika segítségével az Európai Unió felnőtt a feladathoz. Azt hiszem, hogy még hatékonyabban tudunk eljárni, ha létrehozzuk az európai demokráciáért alapot. Ez a rugalmas eszköz lehetővé teszi azt, hogy azokat segítsük, akik a békés küzdelemben élharcosok. Nemrégiben a közösen megfogalmaztunk egy levelet, ebben a levélben megfogalmaztuk, hogy hogy működne ez a bizonyos demokrácia alap. Az Európai Demokrácia Alap egy nemzetközi alap lenne, amelyet a részvevő tagállamok és az EU intézmények finanszíroznának. Lenne egy alapító nyilatkozat, amelyet a tagállamok kiemelt képviselő és intézmények képviselői írnának alá, Remélem, hogy a következő pénzügyi, ö, külügyi tanácson jóvá hagyják ezt a, a nyilatkozatot. Én szeretném a lengyel elnökség idején ezt a folyamatot leszállni, és üdvözlöm és várom az Európai Parlament véleményét ezzel az alappal kapcsolatban. Végül, de nem utolsó sorban, Lengyelország megpróbált mindent megtenni az EU energiapolitikájának külső dimenzióit illetően. Mi szeretnénk erős hangot hallatni ebben az ágazatban az energia közösségi szerződést, el kell mélyíteni, ki kell bővíteni, így lehet javítani a szomszédainkkal való kapcsolatot. Törökország jövőbeli, jövőbeli kap, ö, csatlakozása, illetve Grúzia és Azerbajdzsán energiaközösséghez való csatlakozása is elősegíti ezt. Nagyon fontos tehát a források garantálása, az energiaforrások garantálása, ahhoz való hozzáférés, illetve az energia folyosók létrehozása. Ahogy a legutóbbi találkozónkon is elmondtam, szeretnék megnézni, hogy a pala gáz milyen lehetőségeket rejt magában. A pala gáz azt hiszem, hogy új energia igények kielégítésére tenne lehetőséget, és elősegíteni az energiapartnerség egy másik lehetőségét. Az Európai Parlament is nagy érdeklődést mutatott ezen téma iránt. Ennyit szerettem volna mondani az aktuális összefoglalóról, a lengyel elnökség terveiről. Én számítok az önök további együttműködésre. Köszönöm szépen. Thank you. Grazie. Köszönöm, miniszter úr. Megkezdjük a vitát. Nagyon sokan jelezték, hogy szeretnének szót kapni. Elnézést, de azért, hogy mindenki felszólalhasson, korlátoznom kell a felszólási időt. Ez egy kellemetlen elnöki feladat. Kettő perc, Franka képviselő úr, a néppárti koordinátor. Bienvenido, señor ministro. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárti frakció nevében szólok, itt ülök egyébként. A néppárt nevében szeretném megköszönni önnek, hogy eljött hozzánk, és engedje meg néhány kérdést. Néhány hónappal ezelőtt az elnökség kezdetén ön tett egy nyilatkozatot, és azt mondta, hogy Fehér Oroszország az Lengyelország számára, ami Kuba Spanyolország számára. Nos, mi a helyzet a szankciókkal? Fehér, orsz, Fehér Oroszország nem a kívánatos irányba halad, és bizonyos szankciókról születtek döntések. Afganisztánban 260 ezer katona visszavonását tervezik 2014-re. Kérdezném, hogy pontosan milyen ütemezésben tervezik a csapatok kivonását. Ön külügyminiszterként a védelem és a biztonság területét is irányítja. Kérdezem, hogy tudna valamit mondani nekünk arról, hogy eh, hogyan ítéli meg jelenleg az általános helyzetet, a körülményeket, a jelenlegi helyzet mennyiben felel meg az önök kívánalmainak? Azután az euró eh, problémával kapcsolatban eh, a 65 képviselő, európai parlamenti képviselő és 65 dél-amerikai képviselő egy közös fellépésre készül. És erről is szeretünk volna önöktől hallani. Nagyra értékeljük egyébként azt, hogy a Horvátországgal folytatott tárgyalásokat ilyen sikeresen lezárták. Vigenin képviselő, a szocialista frakció koordinátora, ön is kettő percet kap. President, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Körügyminiszter úr, mindenek előtt személyesen önnek és a lengyel elnökségnek szeretném megköszönni, hogy egy olyan időszakban, amikor mindenki arról beszélt, hogy eh, milyen nagyok a nehézségek az EU-ban, hogy széthullik az EU, nos ön akkor arról beszélt, hogy több Európára van szükség, erősebb integrációra ahhoz, hogy leküzdjük a válságot, és biztosítsuk a tagállamok eh, jövőjét, sőt nem csak a tagállamokét, hanem a szomszédos országokét, és általában is a munkánknak több kérdés kapcsán kapcsán, különösen a gazdasági kérdésekben új irányt tudjunk szabni. Az első kérdésemhez kapcsolódóan mondom, eléggé aggódunk amiatt, hogy a tanácsban megfigyelhető néhány olyan tendencia, ami arra utal, hogy továbbra is, tovább csökken a bővítéssel kapcsolatos lelkesedés, úgymond. El tudnám mondani nekünk, hogy merre tartunk? Mi az általános tendencia a bővítés kapcsán a tanácsban. És ehhez kapcsolódóan mi a helyzet a e, Kennedy státusz kapcsán, ugye Szerbia, e, Montenegró csatlakozási e, tárgyalásait, hogy ítéli meg a tanács Egyiptom kapcsán. Valamilyen azonnali lépés tervez az EU tekintetel arra, ami most történik éppen Egyiptomban. És az EU hozzá tudna járulni ahhoz, hogy helyreálljon a rend, és folytatódjanak a demokratikus reformok Egyiptomban. Különösen az új tekintettel az új választásokra, amelyek tulajdonképpen idén, ebben a, ezen a héten kezdődnek. És végül még egy észrevétel, ami kapcsolódik a palagázzal kapcsolatos utolsó megjegyzésén. A szocialista frakció egyáltalán nem lelkesedik ezért a gondolatért, a palagáz kiaknázásáért, az új fúrásokért. Ez továbbra is lesz erről vita az Európai Parlamentben és az európai intézményekben. Szerintünk ez borzasztóan egy veszélyt jelent a környezet számára. Köszönöm. DAF képviselő, kettő perc. President, uh... Elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözlöm, miniszter úr. Az EU-ban megszületett az ötök levele, ez a híres ötök levele, amelyet Keti Ashtonnak küldtek az biztonsági védelmi politikával kapcsolatban. És kérték azt, hogy történjen nagyobb előrelépés, és a Lisszaboni szerződés rendelkezéseit, ezen, ezzel kapcsolatos rendelkezéseit valósítsák meg. Milyen választ kaptak? És kérdezem, hogy folyik, folytatódik egyfajta levelezés e, ennek kapcsán. A második dolog. Úgy tűnik, hogy egy ilyen olyan időszakban lépünk, amikor méltányos lenne szólni ismét, vitatkozni az esetleges szerződés módosításokról. Milyen módon kommentálná ön ezeket a felvetéseket, hogy alakítsuk át a Lisszaboni konstrukciót, a közös kül, illetve védelmi és biztonsági politika kapcsán. Ön szerint az új szerződéssel vagy szerződés módosítással kapcsolatos tárgyalások során Keti Ashton asszonynak tudnánk valamilyen politikai segítséget nyújtani? Köszönöm. Atkins képviselője a szó, kettő perc. Uh, Chairman, thank you. Minister, welcome. Elnök úr, miniszter úr, üdvözlöm. Két általános kérdésem lenne. Először is érintette a közel-keleti kérdést, bár csak Egyiptom kapcsán. Tehát a közel-kelethez tartozik Palesztina és Izrael is. Nagyon szoros kapcsolatok vannak Izraelnek, és kérdésem az, hogy a, tehát a Lengyelország jó kapcsolatja vannak az Izraelnek, tudná egy nyomást gyakorolni Lengyelország, hogy értsék már meg, hogy milyen problémákat okoznak a gázai blokkáddal, hogy folytatódik a, telepes, a telepek létrehozása szemben az e-, ENSZ határozat által. Az Európai Unió egy játékos, de amikor ezen a nagyon nehéz területen a be, egyseményeket kéne befolyásolni, akkor nem igazán vagyunk ott a palesztin államiságról mit gondol, és az ön véleménye szerint az ENSZ-ben hogyan kellett volna, hogy megtörténjen ez a szavazás, illetve az UNESCO-ban a szavazásról mit gondol, és hogyan tovább. Tehát a palesztinával kapcsolatos gondolatai érdekelnénk engem. Nagyon egyszerű a második kérdésem. Gondolja, hogy Lengyelországnak be kéne lépni az euróövezetbe? Köszönöm, Schulz képviselő, kettő perc herzlich willkommen, Herr Aus. Nagyon üdvözlöm, üdvözlöm Önt, külügyminiszter úr, a Zöldek frakció nevében is, és köszönöm ezt a politikai áttekintést, amit adott nekünk, és azt, hogy ilyen elkötelezetten viszi a külügyeket. Ön említette ezt a lengyel-német levelet, amit Lédi Estonnak írtak, és ebben azt írták, hogy össze kellene kapcsolni a keleti partnerséget az Oroszországhoz fűződő partnerséggel, ahogyan írták, egy új dimenzióra, egy új keleti dimenzióra lenne szükség az európai külpolitikában. Mit ért ez alatt? Tekintettel arra, hogy Oroszország határozottan elutasította, hogy részt vegyen a keleti partnerségben, és egy különleges szerepet vindikál magának, tekintettel arra, hogy nagy birodalomnak tekinti magát. Hogyan ítéli meg az Ukrajnához fűződő kapcsolatokat? Mennyi esélyt ad annak, hogy a társulási megállapodást ratifikálni fogják, holott még nagyon súlyos kétségek vannak a tekintetben, hogy jogállam-e Ukrajna. És mit tesz ön konkrétan a Timoshenko ügyben, hogyan próbálják befolyásolni, vagy elérni azt, hogy bocsássák szabadon Timoshenkot? Köszönöm. Meyer képviselő. GUE frakció koordinátora és az AFET elnök helyettese. Kettő perc. Eh, muchas gracias, señor ministro. Bueno, yo creo... Köszönöm szépen, miniszter úr. Úgy tűnik, hogy az ön jelentésében egyáltalán nem került szóba a súlyos válság, amely az európai projektet eh, át eh, járja, a helyzet nem változott igazából. A szomszédsági politika egy eszköz, amely a szociális kohéziót volt hivatott erősegíteni, pénzügyi projekt is. Éppen azért, hogy lehetővé tegyük azt, hogy az új tagállamok be tudják hozni a lemaradásokat a szociális kohézió terén. De szerintem erre már nincs is lehetőség elérni a kétsebességes Európáról van szó, és a mi frakciónk ezzel nincs egy, nem, nem értünk ezzel egyet. Tehát a nem szabályozott piac kívánja az európai e, építményt előrevinni. Nem tudom, hogy ez jó-e. A szomszédsági eszközt a területi és szociális kohézió eszközeként kell felhasználnunk. Nem szabad, hogy két osztályú vagy kétsebességes Európa alakuljon ki. Ez sok egyenlőtlenséghez vezetne. Azt hiszem, hogy a szomszédsági politikának szigorú feltételeket kellene megszabnia az emberi jogokban, ami a társulási megállapodásokat illeti. A Tahir téren 34 halott volt. Azt hiszem, hogy ez valóban olyan problémákat vet fel, hogy mi van a katonai hontával, amely nem akarja kiadni kezéből a hatalmat. Azt hiszem, itt alkotmánymódosításra is szükség van, garantálni kell, hogy a katonai hunta ne tudjon továbbra is hatalmon maradni. Aztán volna még egy kérdésem. Koszovóval kapcsolatban, a koszovói problémával kapcsolatban ön hogy látja azt a jelentést, amely a saját magát kijelölt miniszterelnökről szól, és van célzás háborús bűnökre és etnikai tisztogatás például. Aztán, ami a ciprusi köztársaságot illeti, több követéményt kellene állítanunk Törökországgal szemben, hogy valóban fejezzék be Ciprus északi területén a gyarmatosítási törekvéseiket. Köszönöm szépen! Dánsan képviselő, a SZEDE bizottság elnöke, kettő perc. Köszönöm, elnök úr, tisztelt miniszter úr. Szalafranka kollégához szeretnék csatlakozni a közös védelmi és biztonsági politikával kapcsolatban. Ön személyesen beszámolt arról, hogy milyen ambíciójuk vannak. Nagyon pozitív volt a fogadás, az Euró- fogadtatás ennek az Európai Parlamentnek, az operatív szinten is, képességi szinten is, Spanyolország, Olaszország témáiban is. Aztán a november 14-i külügyi tanácson kiderült, hogy igazából elég erősen blokkolódtak ezek a helyzet, és én ezt inkább ideológiai uh, blokknak nevezném, ugye 27 ország keretei között, és ezek az ambíciók sajnos nem tudtak konkretizálódni. Milyen pragmatikus, reális eszközöket lát arra, hogy mindennek ellenére előre haladhasson a téma a libiai témában, a költségvetési korlátozások miatt ugye csökkenteni kell majd a védelmi kiadásokat, Szeretném, hogyha jelölné, megjelezné azt, hogy maga szerint milyen eszközökkel lehetne itt előrelépni. Elnök, köszönöm, Dárzsán képviselő. És akkor át is adom a szót a miniszter úrnak. Kérem, hogy 10 percre korlátozza az összefoglalóját. Köszönöm. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr, és köszönet a kérdésekért. Remélem, hogy értékelik, hogyha elmondom, hogy nehéz helyzetben vagyok, nem én vagyok a főképviselő. A Lisszaboni szerződés eh, és a kapcsolatban ugye köt engem az elnökség illetékesség, ami ugye nagyon jól tudják, hogy eltérő. Ezért eh, az elnökség nevében tudok választ adni, ugye főleg a bővítésért felel az elnökség, és részben pedig lengyel külügyminiszterként fogok majd választ adni olyan esetekben, amikor a lengyel helyzetre, állásfoglalásra kérdeztek rá. Úgy gondolom, hogy Dánzsán úr választ adott Dafurnak, a védelmi kérdése kapcsolatban. Igen, Lengyelország tovább akart lépni, gyorsabban akart előrelépni, de konszenzuson alapuló közösség vagyunk. Úgy gondolom, hogy meg kell próbálnunk felfedni a kezdeményezések legjobb koordinációjának a lehetőségét, ugye pénzügyi korlátozások és csökkentések idején a védelmi politika területén. Az Európai Védelmi Ügynökség 15 területet határozott meg, ahol a pénzt hatékonyabban tudjuk felhasználni. Visszafelé fogom nézni a kérdéseket. Meyer óra teljesen egyetértek. 27 Európájában kell megoldást találnunk. Egy megerősített közösségi eljárást kell, hogy kövessünk az intézmények szintjéről. Elnökségként mi úgy gondoljuk, hogy a szerződés őrei és a közösségi módszerek őrei vagyunk, úgyhogy egyetértek önnel. Jó lenne, ha azt mondhatnám, hogy a pénzügyi piaci problémák ellen is fel tudunk lépni. Bill Clinton, a, a, amikor megkérdezték, hogy reinkarnálódna, akkor mi szeretne lenni, akkor azt mondta, hogy kötvénypiac szeretnék lenni, mert akkor én irányítanám a világot de attól tartok, hogy mindannyiunknak szüksége van a kölcsönre, úgyhogy mindannyian függünk, függőségben vagyunk. A piacok a hitelességünket értékelik. Különösen büszke vagyok arra a tényre, hogy például Lengyelországban megelőző intézkedéseket tettünk azért, hogy a hitelességünket megerősítsük a lengyel valuta ellen nincs támadás, egy lengyel intézménynek sincsenek problémái mostanáig, és a növekedés is tudjuk biztosítani évről évre. Ennek ellenére az új kormány szigorú intézkedéscsomagot javasolt, ami tovább meg tudja erősíteni a pénzügyi helyzetünket. emelni fogjuk, és egységesíteni fogjuk nők és férfiak számára a nyugdíjkorhatát. 67 év lesz ez. Ez a nők esetében 7 éves emelést jelent. El tudja képzelni, hogy mennyire népszerű ez. Vállattuk, hogy teljesítjük az erről övezethez való csatlakozás feltételeit. Ez természetesen szigorú pénzügyi ellenőrzést jelent. Igen, csatlakozni akarunk az euróhoz, a szerződés kötelez minket, és akkor fogunk csatlakozni, amikor erre elérkezik az idő, amikor mi készen fogunk állni erre, és amikor az euró övezetre rendet teremt a házatáján. As regard, Mr. Schulz, as regard... Schulz úr, Oroszországgal a kapcsolataink szerintem határozott jogi alapot kell kialakítani. Azt reméltük, hogy a bizottság fel fogja gyorsítani a partnerségi és együttműködési megállapodási tárgyalásokat. Egyhangú mandátum van erre. A legutolsó társadalmi beszéltünk erről, és azt mondták, hogy a késedelem oka, hogy Oroszországgal vto hoz kívánt csatlakozni, és most, hogy ez sikerült, újra indul majd a tárgyalás. Én remélem, hogy ambiciózus, részletes dokumentum fog készülni, mindannyian ratifikálni tudjuk majd ezt, és akkor tudni fogjuk, hogy mit várhatunk egymástól. Ukrajna. Úgy gondoljuk, hogy a társadalási megállapodás át fogja alakítani Ukrajnát, vagyis Ukrajna a közösségi vívmányok 60%-át át kell majd, hogy vegye a belső jogalkotásába. Ez nagy ár Ukrajna számára és számunkra is. Személy szerint meg vagyok győződve arról, hogy fontos a tárgyalási folyamat integrált jellege, hogyha autókról, kamionokról, eredet megnevezésekről tárgyalunk, akkor arról tárgyalunk. És amikor megkezdjük ezeket a tárgyalásokat, akkor természetesen a tagállamok és önök is az Európai Parlamentben nagyon oda fognak figyelni arra, hogy Ukrajna mit teljesít, a társadalmi megállapodásban szereplő elvek közül, ugye a demokrácia területén, jogállamiság területén. Ahhoz, hogy teljesíteni tudják ezeket a standardokat, nekünk kell javaslatokkal előállnunk. Úgyhogy szerintem erős eszköz lesz a kezünkben, hogyha meg tudjuk kezdeni a megállapodás tárgyalását, és reméljük, hogy az ukrán hatóságok mindent meg fognak tenni azért, hogy politikailag mindez lehetséges legyen. És tudják, hogy jelentős a diplomáciai tevékenység a téma körül. Én személy szerint is megyek Ukrajnába, sőt ma utazom oda. Atkinsonra. Izrael gyakorolt nyomás attól tartok, hogy Eston mondja kell, hogy föltegye ezt a kérdést. Mint lengyel külügyminiszter tudok választ adni. 88-ban ismerte Lengyelország Palesztinát, és az UNESCO-ban Káti Eston kérdésének megfelelően szavaztunk, vagyis tartózkodtunk. I think I've answered Mr. Duff. Dáfor választ kapott. A politikai képviselők tekintetében tudom, hogy folyik a vita, de erre a kérdésre most nem vagyok felkészülve, hogy erre választ adjak. Amit mondhatok, hogy személy szerint támogatom az ön javaslatát, hogy legyen egy európai lista a jövőbeni európai parlamenti választásokon és hamarosan közé fogom tenni ezt a támogatást egy fontos előadáson. Vigenin úr teljesen jogosan rákérdezett a bővítésre. Szerbia és Koszovó között kialakult a párbeszéd, úgyhogy ez remélem, hogy lehetővé teszi, hogy a jelölt státusz megkapassák a következő hetekben. Mindent megteszünk azért, hogy pozitív döntés szülessen a tárgyalások megkezdéséről. Lengyelország támogatja hogy azt, hogy lezárja ezt a munkát, és a Nyugat-Balkán integrálódhasson. Egyiptom. Egyiptom tökéletesen illusztrálja azt, hogy miért van szükségünk európai demokrácia alapra. Ahogy tudják, az intézményeink lassan működnek. az alapok felhasználási folyamatai nagyon-nagyon hosszú. Tehát ahhoz képest, hogy megszületik egy elképzelés, és mire kifizetés történik, nem hónapok, évek telnek el. Ezért van szükségünk egy olyan intézményre, amely gyors beavatkozásra képes. Az ngo szintjén, amelyeket a nem demokratikus országban a rezsim nem ismer el. Ezeket tudnánk támogatni. Hiszen nem, nem jó az, hogyha van egy nagyon jól megalapozott politikánk, de csak hivatalosan regisztrált NGO-kat tudunk támogatni. Igazából a diktatórikus rendszer tudja így ilyen helyzetben meghatározni, hogy az EU kit támogathat és kit nem. Ezért van szükségünk egy önálló intézményre, hogy ezt a lépést megtehessük. Úgyhogy kérem önöket még egyszer, hogy támogassanak minket ennek az eszköznek a fölállításában. Tudomásul veszem, hogy a szocialista frakció nem lelkesedik a palagáz témája iránt. Azért elmondanám, hogy bármilyen kitermelési forma esetén valamennyi környezeti probléma fölmerül. Minden új technológiánál szabályokra van szükség. De nézzük meg, hogy mi történne, hogyha Lengyelország átállna az elektromos áram előállításában, most jelenleg 96% szén alapú, és mi lenne, ha áttérnénk gázra? Rendkívüli módon csökkenne a kibocsátás, úgyhogy ez klíma és környezetbarát változás lenne, biztos vagyok abban, hogy ön is tudja azt, hogy a lehetőségeket, a kockázatokat ki kell egyensúlyozni. És én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból nagyon is pozitív a palagáz használata. Egyébként azt is el kell fogadnunk, hogy ez egy globális jelenség, és meg fog történni. Az Egyesült Államokban már hatalmas iparág alakult ki a palagáz körül. Az igazi kérdés az, hogy Európa útörőként fog-e fölépni, föl fogja használni ezt a technológiát, biztonságosá fogja tenni, vagy pedig a többiek majd leelőznek, megelőznek minket ebben a témában. Afganisztán. Erre a kérdésre csak mint lengyel külügyminiszter és korábbi védelmi miniszter tudok beszélni. Szövetségként, NATO-ként mentünk be, 2014-ig leszünk ott. EU-ként úgy gondolom, hogy a fejlesztési vállalásokat kell növelni a kivonulással arányosan, tehát a katonai kötelezettség csökkentésével. A 99-es szintomát nem szeretnénk megismételni, amikor magukra maradtak az afgánok, csak a saját eszközeikre számíthattak. A főképviselő kért engem arra, hogy amikor Afganisztánban és Pakisztánban jártam a múlt nyáron, hogy akkor helyettesítsem őt, tehát ő, az ő nevében voltam egyébként az isztambuli csoport Afganisztánnal foglalkozó konferenciáján is, ezért meg kell, hogy állapodjunk egy mandátumról. afganisztáni hosszú távú megállapodás témájában minél előbb, és remélem, hogy ez meg is fog történni és remélem, hogy december 5-én ezt be is tudjuk majd jelenteni. Az időm letelt. Szalafranka úr, annyit hadd mondjak önnek, hogy Lengyelországnak Spanyolországgal kiváló kapcsolata, úgyhogy ezt továbbra is remélem, hogy fenn fog állni. Köszönöm. Elnök, köszönöm, miniszter úr. Második kérdéskör. Másfél percre kell, hogy csökkentsem a hozzászólási időt azért, hogy minden kollégára sor kerülhessen. Európai Unió delegációnak a vezetője. Köszönöm szépen, miniszter úr, üdvözöljük az AFET bizottság ülésén. Néhány megjegyzést tennék a bővítésről. Mindannyian tudjuk, hogy Lengyelország nagy barátja a bővítésnek. Az ön hozzászólása megerősíti ezt. Nagyon egyetetek önnel, nem is tudnék jobban egyetetni, támogatom önt, amikor azt mondja, hogy nem ért egyet azokkal, akik úgy gondolják, hogy a bővítés az oka minden rossznak, hogy a bővítés az oka azoknak a problémáknak, amelyekkel szembenézünk, az ellenkezője az igaz, és ön statisztikai adatokkal támasztotta alá ezt a megállapítást. 2011 egy olyan év, amikor még el tudunk eh, érni eredményt a bővítési folyamatban, Meghívjuk ugye Horvátországot a klubban, Lengyelország azért sok érdemmel rendelkezik ebben a folyamatban is, de több ország van még abban a régióban, Montenegró és Szerb, Szerbia részben válaszolt el, de azt hiszem, hogy az erőfeszítések ennek a két országnak a konkrét eredményeit igazságos módon kell értékelni, és ebben az értelemben várom a tanácsi következtetéseket. Itt van még Macedónia, amely szerintem túl régóta vár arra, hogy megkezdje a csatlakozási tárgyalásokat. Aztán ott vannak olyan országok, mint Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó. Azt hiszem, ezek az országok legalábbis bátorítást kellene kapjanak ahhoz, hogy az európai utat járják. Nos, miniszter úr, a kérdésem arra vonatkozik, hogy a tanácsi következtetés hogy milyen tanácsi következtetést tartanak kielégítőnek a bővítési folyamat jövőjéből, jövőjét illetően. Még egy dolog, mi nagyra értékeljük azt, hogy a Lengyel, Lengyelország um, hogyan használta fel az elnökséget arra, hogy megismertesse az országot. A lengyel elnökség jelenlétét mindenütt lépte nyomon tapasztaltuk, és ez nagyon tetszett. Svoboda. Köszönöm szépen, Svoboda képviselő balkáni munkacsoportnak a vezetője. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, én eh, horvátországi jelentés készítőként el tudom mondani, hogy nagyon jó szavazás lesz. 60 igennel szavaztunk az EFEK bizottságban arra, hogy csatlakozzon Horvátország, és volt egy tartózkodás és egy ellenszavazat. Világos, azt hiszem, hogy 9-én alá lehet írni majd a dokumentumot. Én Oroszországgal kapcsolatos jövőbeli jelentéstevő leszek vagyok. El tudja képzelni, hogy azután, hogy a VTO csatlakozás megtörténik, új lendületet kap-e Oroszország arra, hogy megerős, megerősítsük a társulási és együttműködési megállapodást Oroszországgal. Esetleg a VTO csatlakozás új lendületet ad-e a további tárgyalásoknak? Köszönöm. Tanok képviselő, ECR koordinátor, másfél perc. Köszönöm szépen. Tisztelt külügyminiszter úr, mit mond a nyugat-balkáni a kapcsolatban, kiváltképpen nézzük meg Montenegrót. Én vagyok a jelentéstevője Montenegnak. Mikor fogják a következő hónapokban talán megnyitni a tárgyalásokat? Görögország mikor fogja feloldani a vétóját Macedóniával kapcsolatban? Hét éve jelölt, tagjelölt Macedónia. Érthetetlen, számunkra az, hogy miért nem lehet folytatni ezt a folyamatot az EU integráció felé, Macedóniának mármint. mint. A másik kérdés, ugye ön, szeretném most önt lengyel külügyminiszterként kérdezni, nem pedig EU e elnöként. ENSZ kérdésről van szó. Milyen reményei vannak arra, hogy a ciprusi új a tárgyalásokon eredmény lesz? Az elmúlt hetekben lelassult ez a folyamat. Milyen reményeket fűz ehhez? Megfelelőnek tartja-e hogy Törökországra nyomást kelljen gyakorolni, mert eléggé rugalmatlan Törökország, nem nagyon kíván jó akaratról és bizalomépítő ö, viselkedésre tanúbizonságot tenni. Köszönöm, Bratner képviselő, a zöld frakció koordinátora, másfél perc. Um, Köszönöm szépen, én is tisztelettel üdvözlöm a miniszter urat. Szíriáról nem nagyon beszéltünk, én erről szeretnék beszélni. Szerintem hát nagyon is nehéz helyzet alakult ki, és a BT-ben az egyik fő blokkoló elem Oroszország, Oroszországnak vannak érdekei érdekeltségei Szíriában. Most, ami a WTO csatlakozás illeti Oroszország esetében, nem tudom, hogy most, hogy Oroszország csatlakozik a WTO-hoz, nem lehetne kihasználni ezt a lehetőséget arra, hogy hogyha már valaki VTO klubtag lesz, nem gondolná -e újra, hogy mi a véleménye Szíriáról. Nem nyílt nyomásra gondolok, de szerintem elfogadhatatlan Oroszország Szíriával kapcsolatos viselkedése. Ez a VTO-s momentumot használjuk fel. Tehát ha be akar, jönni, be akar lépni a VTO-s klubba, akkor kérem változtasson ezen a véleményen. Nos, Boszniával kapcsolatban mit javasolnak a boszniai misszióval kapcsolatban? Az a benyomásunk, hogy nagyon sok a homály, nincs, nagyon, nincs elegendő stratégia. Egyiptoma kapcsolatban egyetértek, aztán a pénz, ezek rugalmasságet illetően, tehát 4 millió és 150 millió Tunéziában, tehát azt hiszem az emberek ott a helyszínen, hát én támogatom az Európai Demokrácia alapot, de attól függ, hogy hogy fogjuk kialakítani. Azt hiszem, itt még van vitára lehetőség. Én attól tartok, hogy egy új Anna Lind alapítványt hozunk létre, amelynek nem nagyon van hatása a helyszínen. Köszönöm. Ádri Gyorgya képviselő másfél perc. Köszönöm szépen. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével Eston asszony megnövekedett hatásköröket kapott. Tudna nekünk valamit mondani arról, hogy tulajdonképpen a soros elnökségeknek mi lett a szerepe? És konkrétan az ön soros elnöksége milyen szerepet játszik a külügyek irányításában? azzal összehasonlítva, hogy mi Eston asszony feladata hiszen úgy látjuk, hogy az uni, unió külpolitikájának ugye most az új szerződés alapján kell működnie. A második kérdésem. Elég sok még a nyitott kérdés Törökország csatlakozásával kapcsolatban. Kérdezném, hogy milyen kapcsolat vannak Törökországgal és az ottani eh, politikai pártokkal. Meg tudná azt is eh, mondani nekünk, hogy az Európai Unió eh, vajon eh, tesz-e vagy nem tesz -e engedményeket eh, azzal kapcsolatban, ami Törökország csatlakozásával függ össze? Köszönöm, Brock képviselője a szó, néppárti koordinátor, másfél perc. Elnök úr, rövid leszek. Egyetértek a külügyminiszter úr azon elképzelésével, hogy több lehetőséget kell adnunk arra, hogy a demokráciát és a fejlődést támogassuk a diktatúrák által sütött országokban. Eddig kudarcot vallott minden erőfeszítésünk, és sok lehetőséget nem használtunk ki. Mi a bizottság túl bürokratikus, és ez egyszerűen katasztrofális eredményt hozott Észak-Afrikában, közel-keleten. Most a demokrácia alapítvány létrehozásával megint csak ugyanazokból a körökből hallok új aggályokat, felvetéseket. Egy közösségi megoldást akarunk támogatni. A bizottság azonban leblokk indokolt egy eh, ilyen megoldást. Jó lenne, hogyha tanácsban végre tisztázódnának az erőviszonyok, akkor tudnánk ezt megvalósítani. Ugye mi vagyunk eh, együttesen a költségvetésért felelős eh, két intézmény, és világosra kellene tennünk, hogy az egy milliárd eurós, amit ebbe az eszközbe investáltunk, ezt ért, sokkal értelmesebben el tudnánk költeni, mint hogyha a bizottság bürokratikus struktúráival létrehozott alapon keresztül, vagy alapítványon keresztül próbálnánk ezt a támogatást megadni. Mi az infrakcióm felajánlja, hogy folytassuk le az egyeztetéseket, és Branden asszony előző megjegyzését is úgy értelmeztem, hogy ők is ezt akarják. Köszönöm. Panecskis képviselő, másfél perc. Ácsú, pirmininkė, e, gerbiamas minisztre. Elnök úr, tisztelt miniszter úr, beszélt Fehér Oroszországról is, és egyetértek önnel, hogyha a szankciókról beszélünk, illetve hogy hogyan kellene támogatni a civil társadalmat. Az Európai Unió itt helyesen váltott taktikát. De mi a helyzet a vízum liberalizáció kérdésében? Hát tudom, hogy történt néhány lépés. A vízum liberalizáció megnövelné a lehetőséget, hogy a fehér orosz emberek jobban tudjanak kommunikálni, de itt egy kicsit leragadt ez a dolog. Köszönöm. Préda képviselő másfél perc. Do, don't... Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdést szeretnék feltenni a ön két minőségében van jelen, és mind a két kalaphoz tennék fel egy kérdést. Az első Izlandal függ össze. A kormányközi konferencia következő fordulója december 12-én lesz. Azt kérdezném, hogy megítélése szerint hány fejezetet fognak megnyitni a második kérdésében lengyel külügyminiszterként kérdezem, Transnistriával a nyeszteren túli területekkel kapcsolatban. Hallatszottak olyan hangok, miszerint ezzel a dossziéval kapcsolatban lesz előrelépés. De ma azt látjuk, hogy ez nem így van, nem történt előrelépés. Ön optimistán ítélje meg ezt a kérdést, vagy egyáltalán mi a véleménye a helyzetről? Liz. Köszönöm, Lizek képviselő. Nobody spoke Polish, I will do it my... Senki nem beszélt lengyelül, most ezt én meg fogom tenni, és anyanyelvemen beszélek. Tisztelt miniszter úr, azt hiszem, senkit nem lep meg, hogyha Grúziával kapcsolatban teszek fel egy kérdést. Múlt héten elfogadtunk egy nagyon erőteljes jelentést, amely felhívta Eston asszonyt arra, hogy Grúziával kapcsolatban egy kicsit offenzív politikát kövessen hegyi Karabach kérdése is nagyon fontos, ugyanúgy, mint Moldova és a nyeszteren túli területek, ezek mind konfliktusos helyzetek. Mi ugyan szövetségesei vagyunk az amerikaiaknak, de e, az európai családon belül európai módon kell megoldani a mi konfliktusainkat. Ön hogyan ítéli meg a helyzetet? Van lehetősége az erőlépésnek, és lépésenként, egyenként meg lehet oldani ezeket a befagyott konfliktusokat? Köszönöm. Boszkúr képviselő az utolsó hozzászóló másfél perc. Köszönöm, elnök úr. Három kérdést szeretnék feltenni. Afganisztán, a külügyi szolgálat kapcsán nem tudom, hogy tudja-e, hogy készült egy film, az Európai Külügyi Szolgálat készített egy filmet a nők helyzete a börtönökben, és ezt nem szabad bemutatni, nem szabad kisugározni, ezt beletiltották, tiltották, tehetne valamit a külügyi szolgálat ügyben, egy ez ne így legyen. Törökország az energiabiztonság kérdéskörébe, jó, többen gondolják, hogy be, jobban be kellene vonni Törökországot, és ezzel egyetértek, de hogyha nem energiáról van szó, hanem mondjuk Törökországban az igazságügyi, eh, igazságügyi átalakításáról, akkor látjuk, hogy ott eh, leblokkolnak olyan fejezeteket, ahol eh, pontosan nagyon fontos lenne az előrelépés. Nem kellene -e megint csak elérni azt, hogy ezen fejezetekkel kapcsolatban az EU léphessen fel irányítóként. És végül hogyan ítéli meg Bosznia-Hercegovinában a helyzetet? Sokat hallunk erről. Nagyon fontos lenne, hogy az EU közelében tartsuk Bosznia-Hercegovinát, és ne hújon szét az ország, mint, mint a Balkánon sokszor láttunk. Köszönöm. Miniszter úr a szó. A ülésünk végéig még 15 percünk van. I'd like to thank Mr. Kuk Szeretném megköszönni Kukán úrnak, hogy ilyen kedves szavakkal illette a lengyel elnökséget hogy jövő hónapban azt tekintenénk sikernek, hogyha Szerbiának meg tudnánk adni a jelölt státuszt, Montenegróval pedig, hogyha elkezdenénk a tárgyalásokat. A Macedóniára is vonatkozott egy kérdés, hogy Görögország majd mikor vonja vissza a vétóját, amivel most megakadályozza a tárgyalásokat Macedóniával. Attól tartok, hogy túlbecsüli az én befolyásomat, nem tudom. Szoboda úr az Oroszországhoz szűződő kapcsolatra kérdezett rá. Teljesen egyetértek. A partnerségi együttműködési megállapodás, a második ilyen megállapodás kell, hogy a kapcsolatok alapját jelentse ugyanis van a veszély annak, hogy a modernizáció kapcsán beszélünk a partnerségre, de hát ez költészet, mert abból kéne kiindulnunk, hogy mit értünk a modernizáció alatt. Mi a társadalom korszerűsítését értjük ez alatt. Az intézményeket, a kormány és az állampolgárok közötti kapcsolatokat kellene modernizálni. De Oroszországban néhányan azt nagyon hagyományosan értelmezik ezt, egyszerűen technológiai transferként, elsősorban katonai technológia átadásaként értelmezik ezt, ez pedig túl szűk értelmezés lenne. Nekünk Oroszországgal egy kiérleltebb feltételekhez kötött kapcsolatrendszert kell kiépíteni és az mi európaiak a biztonság kapcsán, katonai és energetikai biztonság kapcsán, hát bizonyos elképzelésekkel rendelkezünk. Oroszország néhány szomszédjának, elsősorban a kisebb szomszédainak még vannak történelmileg indokolt aggájai. Egy például a Keti Estonnak eh, írt közös levelünkben, Veszelvel, a német külügyminiszterrel írt eh, levelünkben azt eh, is megemlítettük, hogy elvárjuk, hogy Oroszország ne kövessen provokatív védelmi politikát. és um, hipotetikus, uh, a balisztikus rakéták hipotetikus esetleges telepítésére vonatkozó nyilatkozatok, amiket hallottunk az elmúlt időben, hát nem igen konstruktív nyilatkozatok. Ciprus. Nem leszek optimista, akkor az már az is sikernek tekinthető, hogyha a következő hetekben nem fog romlani a helyzet. Mert Cenek úr ön is tudja, hogy mennyi aggály merült fel Törökországhoz fűződő kapcsolatunk összefüggésében, hogy mi lesz majd, ha Ciprus lesz a soros elnökség, ugye ugyanúgy kell majd a ciprusi elnökséget kezelnünk, mint minden más soros elnökséget. Szíria, és a WTO tagsághoz kössük el az Oroszországgal kapcsolatos kérdést. Hát meg lehet tenni, de nem hiszem, hogy ez sikeres lenne. Szerintem Oroszország annyira nem akar csatlakozni a WTO-hoz, hogy emiatt engedményeket tegyen más területeken. A kereskedelem természetétől adódóan egy kétélű kard. Láttunk már ilyen összekapcsolásokat korábban, és attól tartok, hogy ezek nem voltak sikeresek. Reméltük, hogy Oroszország elmozdul majd, hiszen az Arab Liga is elmozdult, változtatta az álláspontját, és a Szíria rezsimre, szír rezsimre egyre nagyobb nyomás helyezett nehezedik. Hát jó lett volna, kicsit pozitívabban nyilatkozhattam volna erről. Bosznia. Azt tudom mondani, Lengyelország minden tőle telhetőt megtesz, sőt, van egy haderőnk is Boszniában, amikor a nagyobb országok kivonultak, mi telepítettünk oda katonákat, ugyanúgy, ahogy a KFOR kereteiben, ahogy Koszovóban rendőri erőket állomásoztatunk. Hogyha mások ugyanígy járnának el, akkor stabilabb lenne a helyzet a Balkánon. Meg vagyok győződve arról, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Bosznia államisága erősödjön, és ebben a szellemben támogatta Lengyelország Boszniát, ahelyett, hogy saját magam, önmagát jelölte volna volna az ENSZ biztonsági tanácsban, ami hát elég nagy áldozat volt, ez erről a barátságunkról, a bosznia szűződő barátságunkról tettünk ezzel tanúbizonyságot. Hagyi Zsorgyú úr azt kérdezte, hogy milyen a kapcsolat a folyamatosan változó egymás követő soros elnökségek és a főképviselők között. Elmondtam az előbb, hogy szerintem egy precedens teremtettem azzal, amikor képviseltem a főképviselőt, ami szerintem egy nagyon fontos misszió volt egy nagyon nehéz régióban, ugye Pakisztánban és Afganisztánban. És azt hiszem, hogy így kell a jövőben is eh, eljárni. Elnöke voltam különböző tanácskozásoknak, Üzbegisztánnal és más országokkal. De a szerződés a soros elnökségeknek biztosít lehetős befolyásolási lehetőségeket más tanácsi formációkban, de közösen úgy döntöttünk, hogy a külügyek területén összevonjuk a hatásköröket. És hát ha leltárt készítünk az eddigi reformokról, számíthatnak arra, hogy a következő néhány napban országok egy csoportja pontosan erről a kérdésről egy újabb levelet fog írni. Törökországgal kapcsolatban többen is feltettek kérdéseket. Hát nincsenek jó híreim, rossz hírek se egyébként, de hát konszenzus nem, konszenzusra lenne szükség, és ez nem született meg. Ha jól értettem Brock urat, hát igen, Tovább kell pontosítanunk, hogy az emberi jogokra költhető nagy költségvetést hogyan, költs, hogyan milyen célokra fordítsuk, de ez köszönő viszonyban sincs azzal az összeggel, amit ön említett. Itt kicsiben kezdjünk majd a, a demokrácia alappal, és aztán ez bővülhet. De ez talán egy jó példa arra, hogy hogyan lehet fellépni, gyorsan reagálni, és ez talán más intézményekre is pozitív hatással lesz. Palacki úr a vízum liberalizációra kérdezett rá, Fehér Oroszországgal kapcsolatban. Jó értem a szellemiséget. Ne büntessük a fehér orosz embereket azért, amit a hatóságaik, a kormányuk tesz. De hát természetesen a vízumpolitika szuverén államok belügye, ezért itt nagyon nehéz, sőt lehetetlen bármit is tenni anélkül, hogy a hatóságok beleegyeznének. És erre a legjobb példa, a bizonyíték az, hogy aláírtunk, sőt, ratifikáltunk egy megállapodást a Lengyelország és Belarus közötti határ, kis határforgalomról, ami összhangban van az EU rendelettel. Ezt lengyel fél ratifikálta, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy fehér orosz fél is ratifikálta, de Lukashenko elnök ratifikálta, aztán betette a fiókjába, bezárta a fiókba ezt a megállapodást. Most mit tegyünk ezzel? Én értettem, amit tudtam. Először is csökkentettem az árat, és azután megszüntettem a fehér orosz állampolgároknak kiadandó lengyel vízumok díját, de a Schengen vízum kapcsán tárgyalunk, egyeztettünk el a belorusz hatóságokkal, és úgy tudom, hogy a bizottság javaslataira a fehér orosz fél nem reagált. Tehát még ott is, ahol megpróbálunk konstruktívak lenni, Belarus azért továbbra is nehéz partner marad. Izland kapcsán öt fejezetről nyitottuk meg a tárgyalásokat, és úgy ítéljük meg, hogy hármat szinte azonnal le tudunk zárni majd. Transnistria, hát ez is egy nagyon jó kérdés. Ez az egyik olyan befagyott konfliktus, amit tényleg kezelnünk kellene tudni. El tudunk képzelni egy, egy utat, amin haladhatunk. Moldova nagyon energikusan fejlődő ország, amely e, pro-európai reformokat e, valósít meg, tehát ezért meg kell jutalmaznunk Moldovát, de azt hiszem ki kell tartanunk azon politikánk mellett, hogy a Messzeger kezdeményezést folytassuk, és el kell jönnünk, hogy az oroszok Smirnovval tárgyaljanak Transnistriáról. Tulajdonképpen ez egy teszt ügy lesz Oroszország számára, hogy az oroszok képesek-e és akarják-e megoldani ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy a stratégiai párbeszédet eh, Aston és Lavrov között eh, intenzívebbé kellene tenni, feltéve, hogy tényleg lehetnek eredmények. Tehát nem csak formálisan nyissuk meg a párbeszédet, ezt megtettük, de hát ez a párbeszéd el kell, hogy vezessen valahova. És miközben Transnistria egy kis terület, képes arra, hogy destabilizálja Moldovát is, és Ukrajnát is. Az erre való képessége elég nagy. Szükségünk van tehát Oroszország segítségére, és továbbra is mondjuk folyamatosan az orosz és az ukrán hatóságoknak, hogy, és a szakadár hatóságoknak, hogy a státuszkó quo nem elfogadható. Gratulálok a jelentéséhez, Liszek úr. Bárcsak optimista lehetnék ez az itt említett befagyott, befagyott konfliktusokkal kapcsolatban, de nyilván ön is megérti, ha azt mondom, hogy a jelenlegi orosz és grúz vezetés mellett hát nagyon nehezen tudnék optimista lenni, mert itt nem csak két áll szemben, hanem ez személyi ügy, dolgok is. Mi, az EU, hát mindent megteszünk, mondhatnám például, hogy az EU-nak volt egy monitorozó missziója, amelyet egy lengyel tábornok vezetett. Afganisztán, ez nagyon közeli ez az ország, már 20, öt éve rendszeresen látogatok, oda első könyvemet is Afganisztánról írtam. Hogy mondjam a következőt? Afganisztán kapcsán egy dilemma csapdájába estünk, mert miközben a nők helyzete Afganisztánban természetesen nem felel meg a mi normáinknak. Remélem azzal is egyetért, ha azt mondom, hogy azért mégis jobb, mint bármikor Afganisztán történelme során, és különösen sokkal jobb, mint a talibán rezsim alatt, ugye az alatt a rezsim alatt, amitől mi kiszabadítottuk Afganisztán. Hát tulajdonképpen két filozófiai megközelítés létezik Afganisztánnal kapcsolatban, és ezek egymással szem, szembe mennek. Egyrészt tiszteletben kell tartanunk a kisebbségek és az afgán emberek véleményét, például a síta kisebbség véleményét is de másrészt szeretnénk, hogyha ezek az abszolút emberjogi értékek, normák, a nők jogai erősödnének. De hogy az afgánok maguk és néhány afgán kisebbség mit tesz, ők éppen korlátozni akarják ezeket a jogokat. Hát ez elég furcsa számunkra. Most melyik elva fontosabb? Afganisztán szerintem hatalmas előrehaladást tett, és azt hiszem bárki, aki hozzám hasonlóan már 27 éve rendszeresen jár ebbe az országba, ezt értékeli. 25 évvel ezelőtt 1300 eh, Ja. Középkori állapotok voltak, nagyon távol álltak attól, ahogyan mi élünk, de azért ismerjük el tehát, hogy ehhez képest milyen hatalmasat lépett előre ez az ország. Azt hiszem, Törökországról, Boszniáról már szóltam. És ami a nőkkel való bánásmódot illeti, gondolom tudják, hogy Lady Ashton ezt nagyon komolyan veszi, nagyon sokat tesz, én láttam őt ezügyben cselekedni. Bene, grazie, signor ministro. Köszönjük, miniszter úr. Nagyon hasznos volt ez a találkozó, nagyon jó volt a párbeszéd. A párbeszéd ma kezdődött, de a következő hónapokban folytatódik. láthatta, hogy milyen érdeklődése fordulunk önhöz, de számíthat arra is, hogy szívesen együttműködünk önnel, és támogatást biztosítunk a kényes feladatai ellátása során. Még egyszer köszönet, és legközelebb találkozunk, amikor újabb fejlemények lesznek együttműködésünk keretei között. A kollégákat arra emlékeztetném, hogy 11.30-kor Búziek európai parlamenti elnök úr vezetésével Ebben a teremben lesz a Szaharov konferencia az elmúlt évek díjazottaival. Kényes témákról lesz szó a védelem és emberjogi kérdések keretén belül. Ma este pedig egy záró esemény lesz a Bozár palotában. Következő ülésünk november 29-én lesz, 14 órakor. Köszönöm, és kellemes napot!